88-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 127-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 129-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 149-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 150-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 113-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 91-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 130-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 92-es első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, második rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 132-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. probléma van, valamilyen technikai problémánk van.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 Okay, okay, okay. So we have to vote one thing. <laughs> Uh, per, uh, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni... Technikai okokból újra szavaznunk kell a 131-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. <coughs> Elutasítottuk. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 4-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 151-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 96-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 99-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 100-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 152-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 6D mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 134-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11D Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 107-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Eredeti szöveg három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 23 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 25 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 28 mellett, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 29-es Huszonkilences mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 33-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 118-os mellette ellene tartozkodik. elutasítottuk. 34-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 119-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 41-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 42-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 43-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 44 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 108-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 109-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 48 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. BY preambulum eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodik, e, elfogadtuk. Elutasítottuk, elutasítottuk, mondja az elnök. 50-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 110-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. És most uh, szavazunk a teljes szövegről, a népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. A szavazás végén ez lenne egy megjegyzésem. A, a Réna jelentés szavazásának a végén nem jelentettem be, hogy első olvasatban lezárult a parlament munkája. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs, akkor ezzel lezárult az első olvasat. Köszönöm szépen. Most két perces szünetet tartunk, megvárjuk, hogy a kollégák elhagyják a termet, és utána kezdjük a szavazatmagyarázatokat. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy 14.30-kor be kell fejezni a szavazatmagyarázatot, azért, hogy a szakszervezeti megállapodásokat tiszteletben tartsuk. Köszönöm. Allora, Megkezdjük a szavazatmagyarázatokat. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy 14.30-kor véget kell, hogy érjenek a szavazatmagyarázatok. Azok a felszólalások, amelyeket nem tudunk meghallgatni ma, azokat el lehet mondani a holnapi ülésen a szavazást követően.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 Meglehetősen nagy a zaj, úgyhogy nehezen tudok csak szóhoz jutni, elnök úr. Kérem, kérem a kollégákat, hogy hagyják el a termet. Megkezdődik a szavazatmagyarázat, és kérem a kollégákat, hogy ne zavarják a felszólalókat. Máriász képviselő, egy perce van. <clears throat> Tota az Európai Alkalmazkodási Alap csak akkor, a munkanélküliség eh, helyzetén valóban segíthet. A globalizáció összefüggésében eh, igen, megugrott a munkanélküliség, eh, miután a vállalatok kiszerveztek egy sor tevékenységet, és ez különösen a KKV-kre hatott károsan. Szerintem a globalizációs alkalmazkodási alap újult erőfeszítéseket kell, hogy tegyen, annak érdekében, hogy a munkanélküliek megfelelő támogatásban részesüljenek. Máig azonban Görögországban az alapból származó forrásokat nem használták fel, pedig ezek valós segítséget nyújthatnának a görög embereknek, akik a memorandum következtében térre kényszerültek. Az új helyzetben lehetőség lesz újabb támogatásra, ugyanis a munkanélküliség meglehetősen súlyos. Hard képviselő, egy perc. Thank you, Mr. President. On the Committee on Budgets, we reg- a Költségvetési Szakbizottság rendszeresen kap jelentéseket a globalizációs alkalmazkodási alapról, és senki nem akarja egyáltalán el se olvasni ezeket a jelentéseket, Konkrét lépésekre van szükség azok megsegítésére, akik nagyszabású elbocsátók következtében munkanélkülévé váltak itt Finországban például óriási áruházak bocsátottak el Görögországban, a textilipar szenvedte ezt meg, és az EU-nak szolidaritást kell mutatnia a legnehezebb körülmények között élők számára. Az új MFF 1,6 milliárdot bocsát rendelkezésre, és mi üdvözöljük a jelentésben foglalt változatásokat, de minden esetre az alap hatáskörét ki kell bővíteni, hogy az átmeneti finanszírozás is lehetővé legyen. 2007 óta 167 eset volt, és sajnos az Egyesült Királyság egyikben sem vett részt. Palmer. Köszönöm, Palmer képviselő, egy perce van. Thank you, uh, very much. Köszönöm szépen, én is támogatom az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kiterjesztését az átmeneti finanszírozásra is, ami lehetővé teszi az állandóan változó globális gazdasághoz történő alkalmazást, az új technológiák, az automatizáció és hasonló új technológiák alkalmazásával kapcsolatosan, és én arra ösztönzöm a kollégákat, hogy szűrjék le tanulságot az elmúlt időszakokból. Az Egyesült Királyságban jó állásokat vesztettek el rengetegen, például a szénbányászatban, az acéliparban, és alacsony fizetésű és szerződésen alapuló állások váltották fel a korábbi munkahelyeket. Éppen ez ezért azt szorgalmazom, hogy az EU-ban mindenki tisztában legyen azzal, hogy nem csak munka helyeket kell teremteni, hanem azok minőségére és a bérezése is oda kell figyelni a méltóság érdekében. Mamikins képviselő, egy perce van. Thank you, President. As a result... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A globalizáció eredményeképpen nagyon sok munkavállaló kockázatos helyzetbe kerül. Nem gondolom, hogy a globalizáció negatív jelenség lenne, hanem új lehetőségeket nyit, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre. Azonban most nagyobb fokú szolidaritásra lenne szükség. Szeretné, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve belga kollégáimnak is a jelentésért. Tetszik annak a, a szellemisége, hiszen a, vállal, a globalizáció pozitív oldalát határozza meg, ez pedig óriási hozzáadott érték a bizottság részéről. Azonban a globalizáció mellett a szociális politikákat is ki kell igazítani. Hogyha megnézzük a saját országomat, országot, akkor alacsony a születési arány, azt látjuk, és nagyon gyorsan változik a munkaerőpiac. A újságírói eh, lett Baltik, Baltikumi újságírói központ eh, rámutatott az itteni nehézségekre. Nagyon fontos, hogy segítséget kapjon az országunk, hiszen nagymértékben um, nyugdíjasok vannak. Köszönöm szépen, üdvözlöm a jelentést, hiszen a globalizációs és kiigazítási alap támogatást nyújt, új munkahelyeket teremt, és a globalizáció következményeit enyhíti. Különösen fontos ez a gazdasági és pénzügyi válság idején. Üdvözlöm azokat a kitételeket, amelyek célja az, hogy csökkentsék az elbocsátásokat, az 500-at most 200-ra csökkentették, ez nagyon fontos a kisebb országok számára, mint például Írország, illetve KKV-k, ország, KKV-k számára is. Ez nagyon fontos kitétel. A globalizációs alap sikeres volt Írországban, mintegy 10 projekt került be ebbe különböző választókerületekből. Tehát üdvözlöm ezt az intézkedést, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez kiegészítse a nemzeti szintű intézkedéseket, amelyek támogatják a vállalkozókat. Köszönöm. Grazie. Mr. Köszönöm, Kelly úr. Egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. kollégámhoz hasonlóan, Dedik úrhoz hasonlóan. Én is üdvözlöm ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ezt ki kell bővíteni, meg kell hosszabbítani egészen, ugye 2007-ben indult ez a kezdeményezés, 612 millió eurós a keret, 147 ezer munkanélkülit segített ez a program, új munkahelyet teremtett a számunkra, képzést biztosított a számunkra, így el tudtak érni új képzettségeket, szakképesítéseket lehetőséget adott számukra, akár hogy saját vállalkozást indítsanak. Különösen szeretném kiemelni, a támogatás jelentés, jelentőségét, mert mindez segít azoknak az embereknek, akik elveszítik a munkahelyüket. Ez egy kiváló alap, és az Európai Unió értékeit szolgálja. Köszönöm szépen! Lampe Fontanier, Európai Szociális Alap Plusz jelentés, Marias képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyorsan változik a gazdaság, amihez alkalmazkodni kell. Ugye munkanélküliség, szegénység sújtja Európában nagyon sok állampolgárt. Bármilyen intézkedés is szülessen, annak a célja az, hogy ennek a politikának a következményeit enyhítse. Ugye ehhez tartozik az Európai Szociális Alap Plusz is. Minden esetre ezek a kezdeményezések a problémák gyökerét nem oldják meg. A régiók, a déli országok területén nagyon fontos a képzés támogatása, a hosszas munkanélküliség felszámítása, és harcolni kell a szegénység ellen is, mert egyre erősebb a szegénység terjedése Európában. Természetesen ezeket a lehetőségeket tagállami szinten jobban kellene használni, és ez főleg igaz a dél-európai országokra. Nekov képviselő egy perc. Elnök úr, én a jelentés mellett szavaztam, amellett, hogy ez alap érvényes jelentés. szociális kihívásokkal kell szembenéznünk a fiatalok körében, uralkodó munkanélküliség területén, a munkaerőpiacon. Itt kulcsfontosságú prioritásokról van szó, ellenkező esetben az EU-ra komoly nyomás nehezedne. és az egyenlőtlenségek felszámolása kell, hogy az elsődleges feladataink között szerepeljen, és megfelelő intézkedésekre van szükség a gyermekek, különösen a szegénységben élő gyermekek megsegítésére. Bulgáriában több száz ezer gyerek nem jut megfelelő egészségügyi ellátáshoz vagy oktatáshoz, és ez egy komoly vészjelzés, ami a fiataljainkat illeti. Mami Kinsz képviselő, András, egy perc. President. Köszönöm. A tagállamok rugalmasan alkalmazhatják a legsürgető feladatok ellátására az alapból rendelkezés álló forrásokat az egészségügy, a szociális védelem területén. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a bizottság bemutassa, hogy eh, hogyan eh, használták fel ezeket a pénzeket. Letországban eh, konkrét problémákkal küzdünk. Az orosz kisebbség 24%-át teszi ki a lakosságnak, és nem nincs számukra orosz nyelvű felsőoktatás. 2019. szeptember óta ezt próbáljuk megvalósítani. Az Fiatalok munkanélkülisége 2017-18-ban 11 százalékot ért el, és ezek a fiatalok nagyon restriktív és diszkriminatív nyelvpolitika miatt nem jutnak megfelelő állásokhoz. Palmer, Palmer képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Amikor legutóbb megnéztem, az Európai Unióban nem volt élelmiszer hiány, a szupermarketek polcai tele vannak áruval, ugyanakkor viszont éhinség vagy éhezés ütötte felét számos helyen, az élelmiszerbankok is elszaporodtak az Európai Unióban, ezeket nagyrészt a szociális alapból finanszírozzák az ilyen éhezés megakadályozása érdekében már most ki kell zárnunk a no deal Brexitet, tehát a megállapodás nélküli Brexitet. Az alsóház tagjai fizették meg elsősorban az árát a, ennek, ugyanis a megállapodás nélküli Brexit következtében egyre hosszabbá válnak az élelmiszerbankok előtti sorok, élelmiszerhiány lehet, megdrágulhat az élelmiszer, hiány, élelmiszer és ezen kell segíteni. Nem állítjuk. Maletics képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! nem értünk egyet azzal a javaslattal, hogy a szociális alappal kapcsolatos beruházásokat 7 milliárd euróval csökkentsék. A parlamenti javaslat az ellenkező irányba mutat, 106 milliós növekedést irányoz elő. Ez az eszköz rendkívül fontos, az új készségek, az új tudás, a digitális átállás, valamint az új típusú munkákra való felkészülés szempontjából, illetve a fiatalok foglalkoztatása szempontjából. Ezen kívül a társadalmi szolidaritás, a is előtérbe helyezi a marginalizált csoportok, illetve a fogyatékkal élők életét is segíti, ezen kívül csökkenti a szegénységet is különösen a gyermekek esetében. Ezért több forrásra van szükség, nagyobb fokú tevékenységre, amely az új tudást és a szolidaritást irányoz elő. Külön képviselő egy perc. Um, Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a parlamenti javaslatot, amely megerősíteni ezt az alapot a következő időszakban, 2027-ig. Az Európai Szociális Alap több alapot fog össze, a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezését, illetve más programokat, az európai szociális kezdeményezéseket. Ezek a munkanélküliségre összpontosítanak, illetve a foglalkoztathatóságra, a szegénységgel kapcsolatos kérdésekre, illetve a társadalmi kirekesztődésre. Nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra, illetve a gyermekekre. Ennek az alapnak az értéke, pontosan az egyént szolgálja, készségeket fejleszt egy modern gazdasági térségben, az automatizációra való áttérés idején, illetve az élethosszig tartó tanulást és képzést segíti. Üdvözlöm tehát a jelentést. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy továbbra is támogassuk az ESF Plus-t, hiszen az állampolgárok javát szolgálja közvetlenül. Köszönöm. Köszönöm. képviselő, egy perc. Pozdravljam ovaj prijedlog Europske komisije o Europskom socijalnom fondu. Köszönöm szépen. Az Európai Szociális Alap plusz 2021-27 időszakáról szól, és ez nem csak a foglalkoztatás és a társadalmi integráció célját szolgálja, hanem ide veszi a kohéziós kérdéseket, a fiatalokkal kapcsolatos kezdeményezést. 106 milliárd euróról beszélünk, szerintem ez kielégítő finanszírozási keret. A kohéziós politika 27 százalékát teszi ki. Nagyon jó lenne, hogyha optimalizálnánk az eljárásokat, illetve a folyósítási mechanizmust. Mindenképpen jó lépés, ezt támogatom. Köszönöm, Kaputi képviselő, Nikola, egy percet van. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam az Európai Szociális Alap Plusz bizottsági javaslatát 2021-27-es időszakra. A foglalkoztatás, a szociális társadalmi kirekesztettség megszüntetése a célja ennek az alaprak európai szinten. A fiatalokat különösen kell támogatni. A fiatalok munkanélkülisége túl magas szintű, főleg bizonyos területeken. Az Európai Szociális Alap Plusz személyre szóló intézkedéseket kell, hogy hozzon, meg kell, hogy feleljen a nemzeti ifjúsági garanciáknak, külön figyelmet kell, hogy szenteljen az aktív fiatalokra, a munkaerőpiaci szerepükre ezt az alapot arra kell használni, hogy a munkaerőpiaci mechanizmusok jobban működjenek, támogatni kell a közigazgatási szolgáltatások javítását és a munkavállalók irányítását. Jelentősek a társadalmi különbségek Európában, ez aggályos, és éppen ezért az Európai Szociális Alap Plusz az alapjának a nagy részét a szegénység felszámolására és a szociális kirekesztettség megszűnésére kell, hogy szárnya. Köszönöm, Kaputo képviselő. Átérünk Pascal Arimon jelentésére. Rosa D'Amato képviselő, FDD frakció nevében két perce van. Köszönöm, elnök úr. Annak ellenére, hogy nagyon sajnálatos szavazás született két olyan módosítása kapcsolatban, amit mi nyújtottunk be a deficit számítására vonatkozóan. A konszolidált szöveg, ahogy a regiben ez megszavazásra került megfelelő, és ezért meg is szavaztam. Annak ellenére, hogy nagy erőfeszítést tettünk azért, hogy egyszerűsítsük a területi együttműködés bonyolult rendszerét, a bizottság rendelet javaslata több pontban kritikus a módosítások szintjén, a tárgyalások szintjén is próbáltuk ezt helyretenni, és ennek az eredménye a Regi Bizottságban megszavazott konszolidált szöveg. Az elfogadott jelentésben az első tengelyhez tartoznak a tengeren túli határon átnyúló megállap, ö, együttműködések. Itt csak a kettes a határon átnyúló komponens fontos. Itt egyrészt a regionális szinten is kéne valamit tenni, másrészt ennek a támogatása sem megfelelő, és emiatt ezek a nagyon fontos tengeren túli együttműködések sajnos nem megfelelően működnek, pedig ezek fontosak Olaszország és más országok számára. Összesen 11 milliárd a forrás, ebből 10-et kap az első négy komponens, és csak egy milliárdot kap a régió közötti innovációs együttműködés. Az Európai Unió számára ez 80%-os szintet jelent, előfinanszírozás szintjét 2014-20-as szinthez képest megemeli a javaslat. A területeken kell biztosítani a megfelelő forrásokat. Felhívást tartalmaz ez a jelentés a tekintetben, hogy minden interreg komponens hozzá kell, hogy járuljon a fenntartható fejlődési célokhoz. Az emberek közötti projekteket fönn kell tartani, meg kell erősíteni. Az ötös célt koncentrálnia kell a kevésbé fejlett régiókra és a jobban fejlett régiókra és ezek kapcsolatára a regionális, innovációs, funkcionális együttműködéseket kell, hogy támogatja, mert ezzel lehet megszüntetni a különbséget a régiók között. Ez állami szinten és határon átnyúló módon is igaz. Márias képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr a regionális fejlesztési alap természetesen a régiókat segíti, és ezen belül az Interreg program rendkívül fontos. A célja a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, a tagállamok közötti gazdasági kapcsolatok megszilárdítása. Ezek a szomszédsági kapcsolatok sokszor negatív hatással vannak gazdaságra. Például vannak olyan országok, mint Bulgária, ahol nagyon alacsonyak az adószintek, és ennek negatív a hatása a déli, a Bulgáriával határos régióinkra gyakorlatilag adott dömpingről beszélhetünk. Az interreget arra is kellene használni, hogy olyan gazdaságokat támogasson, amelyek tisztességtelen verseny előtt állnak a szomszédos országok miatt. Például Görögországot ilyen módon kellene támogatni támogatni kellene a görög vállalkozásokat, hiszen tisztességtelen versenykörülmények között kell, hogy működjenek a Bulgária szomszédsága miatt. Bulgária fiskális dömpinget követ, nagyon alacsony az áfa szintje ebben az országban. Köszönöm. is képviselő, tessék. E, Köszönöm, elnök úr. Az Interreg programok nagyon fontosak az európai szolidaritás erősítése szempontjából, különösen az első eleme, ami az a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozik. És örömmel szól, mert szolgál, hogy a parlament elfogadta a határokon átnyúló együttműködés finanszírozásának megnövelését, ugyanis a jelenlegi allokáció magasabb, mint amit a bizottság javasolt. Összesen 11 milliárd eurót fordítunk ezekre a programokra, amit fontos, hogy hatékonyan használjunk, és e, minél egyszerűbben használjunk fel. Számos módosítót nyújtottam be az eljárások egyszerűsítése érdekében, és a jövőben az administratív terheket is csökkenteni kívánjuk a programok megvalósítása során. Ez a kedvezményezettek kérése. Az utolsó elem, az innováció is nagyon fontos. Remélem, hogy a teljes keretet 1,3%-kal meg lehet majd emelni az innováció érdekében. Szujca asszony egy percben. A téma iránti érdeklődésem abból fakad, hogy én árnyék jelentős levője voltam az AFET szakbizottságban ennek a, ebben a témában, és a Regionális Fejlesztési Bizottsággal is együttműködtem. Ezzel is minden nagy jelentőséget kívántunk adni ennek a témának. Arra törekedtünk, hogy a forrásokhoz minél könnyebben hozzá lehessen férni. Ez az egyik indoka a az alapnak, nevezetesen, hogy a határokon átnyúló együttműködést elősegítsék. Ezek általában kis projektek, közvetlen a polgárokat érintő projektek. Remélhetőleg ezáltal a rugalmasság javulni fog, és az administratív akadályok is elhárulnak, és a projektek valóban a polgárok javát fogják szolgálni. A 11 milliárd nem kis összeg, úgyhogy én nagyon üdvözlöm a kezdeményezést, és én örülök, hogy a parlament így szavazott. Köszönöm, és akkor... A pesticidekkel kapcsolatos jelentésre térünk át. Nikov képviselő, egy perc. A jelentés szavazásával egyértelmű jelzést adtunk az ágazatnak, ami az engedélyezést, illetve a vegyi anyagok, növényvédőszerek alkalmazását illeti, a jelenlegi gyakorlat nem folytatódhat. Teljes mértékű átláthatóságot kell biztosítani az engedélyeztetés során, nincs szükségünk, vagy nincs vagy nincs szükségünk arra, hogy a rákos megbetegedések száma ugrásszerűen megemelkedjen anna, ahhoz, hogy változásokat foganatosítsunk. A jelenleg alkalmazott növényvédőszerek komoly egészségkárosodást okoznak, ártalmasak a biodiverzitásra, konkrétan például a méh tartásra. Komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a peszticidek illegális importját megakadályozzuk, és már a bolgár határon meg kell erősíteni az ellenőrzéseket, és ez egyébként az európai polgárok javát is szolgálja. Forenza képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy részt vehettem eh, a PESZT eh, szakbizottság munkában, mint eh, tartalék, mint póttag, és így a frakciómnak a véleményét be tudtam illesztetni ebbe a jelentésbe. És ma is elégedett vagyok, hiszen egyértelműen előrelépést tettünk az átláthatóság irányában, a aggályos eseteket követően, ahogy ez a jelentésben is szerepel, ugye az EFSA glifoszát témáról van szó. Jobban örültünk volna a, egy olyan jelentésnek, ami még inkább megfelel a stop glifozát célnak. A glifozát nem szelektív növényvédőszer, ugyanaz a hatása minden növényre, akkor is, hogyha más arányban használják, és nem bomlik le könnyen. Még egy témára szeretnék emlékeztetni, ami Púljával kapcsolatos, ahol élek. Nagy mennyiségű glifoszátot találtunk a talajban a Mártina rendeletet követően is, amely támogatja a nem kémiai növényvédőszerek használatát. Mindenképpen tovább lépést kell tennünk. Köszönöm, Evi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Igen, én is örülök ennek az eredménynek megszavaztuk ezt a jelentést, nagyon fontos ez az engedélyezési rendszer tekintetében, hiszen Európa végre választ kell, hogy adjon több millió európai polgár elvárásának, akik azt kérik, hogy a toxikus, veszélyes termékeket, amelyek nem csak az emberi egészre, hanem a környezetre, a biodiversitásra károsak, hogy ezeket a termékeket betiltsuk tudományos értékelésre van szükség, amelyek nyilvánosak és függetlenek, és elsősorban átláthatók. Ez a cél, ezt az utat kell, hogy bejárjuk, azért, hogy azt tudjuk garantálni, hogy a Monsantohoz hasonló, illetve a glifoszát engedélyezéshez hasonló botrányok többé ne következhessenek be. Az emberi egészséget és a környezetet kell, hogy védjük. Köszönöm. Goden képviselő, egy perce van. Ce rapport sur la manière dont on Köszönöm szépen. Itt az Európai Unióban a peszticidek engedélyezéséről van szó, és ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire nem működnek az intézmények hiszen a glifozát újraértékelése, illetve monszartó dokumentumok jól mutatják, hogy nem megfelelő, és valószínűleg korrupt is a rendszer. Az Európai Parlamentben van egy külön bizottság, és ennek eredményeképpen született egy szöveg, amely azonban nem felel meg annak a kívánalomnak, hogy megvédje az, a közegészségügyet, illetve az, az emberek, az állampolgárok egészségét megfelelő engedélyezési ellen, e, eljárásra van szükség. Támogatólag szavaztam a jelentésre, de nagyon fontosnak tartom, hogy nagyobb mértékű átláthatóságot biztosítsunk. Köszönöm. Köszönöm. Morel képviselő, egy perc van monsieur le président. Nous venons de... Tisztelt elnök úr, éppen most szavaztunk az ajánlásokról, melynek célja, hogy javítsa a a növényvédelmi, a, a veszélyes növényvédelmi szerek engedélyezését, illetve az erre vonatkozó eljárásokat, ezt üdvözlöm. Ugyanakkor a média fölfedte, hogy van egy olyan intézmény, amely az élelmiszerbiztonsági kérdések területén működik, egész egyszerűen beollózta a Monsanto anyag egy részét, amely támogatja a glifozátot, pedig tudjuk, hogy ez nagyon vé- veszélyes. Itt botrány küszöbén állunk, nem engedhetjük el a gyeplőt. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament először is a biztostól kérjen magyarázatot, illetve az élelmiszer biztonságot garantálja, hiszen különben nem lehetünk hitelesek. Nagyon fontos, hogy jobb ellenőrzést végezzünk, és betiltsuk a veszélyes anyagokat, de az is nagyon fontos, hogy a felelősségi köröket meghatározzuk, és felelősségre vonjuk az embereket. Köszönöm szépen, Poszpiszir úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, támogatom, támogattam ezt a jelentést azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a növényvédőszerek e- engedélyezésének rendszerét megerősítsük. Jó jelentéshez megfelelő jogszabályokat biztosít a jövőre vonatkozóan. Támogattam bizonyos módosítókat, amelyek amelyek a megfelelő irányba mutatnak, sajnos például az állati kísérletekre vonatkozó módosító nem ment át, ezt pedig támogattam. Nagy, nagyon remélem, hogy az új jogszabály jobb lesz, mint az eddig. Én nagyon örülök annak, hogy elfogadtuk ezt a jelentést, és az új növényvédőszerek engedélyezésének eljárását is megerősítettük. Ez nagyon fontos. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm, Suica képviselő. Egy perce van. Köszönöm szépen. A glifozáttal kapcsolatos aggodalmak következtében állt fel a PESZT bizottság, ami egy év kemény munka után elkészítette a jelentést, és a házbal és jobb oldala egyetértett a legtöbb kérdésben, szerintem a jó irányba mutat a jelentés. Az egész eljárás két szakaszból áll, az egyik EU szinten, a másik, a nemzeti szint az egyes szerek engedélyezése kapcsán. Ez mindenféleképpen szerintem a helyes irány, hiszen így figyelembe tudjuk venni a polgáraink egészségét és az EU jövőjét is. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló Polcsak úr. Köszönöm szépen. Én támogattam a jelentéstervezetet. Nagyon fontos, hogy felelősek legyünk, és biztosítsuk a fenntarthatóságot. Nem csak Európában, de máshogy is, konkrétan például a Cseh köztársaságban a növényvédőszereket túlzott mértékben használják, miközben ezek az anyagok, ezeket az anyagokat egyetemesen alkalmazzák, ugyanakkor a környezetre nagyon káros hatással vannak. Ezért a döntéshozóknak a lehető legnagyobb fokú átláthatóságot kell biztosítaniuk. Meg kell mondanom, hogy amikor én az Agri szakbizottság tagja voltam, Engem egy tanulmány megtévesztett, ami nem volt megfelelően átlátható, sőt azt is mondhatjuk, hogy ez egy plágium volt. Tehát szigorúbbnak kell lennünk, átláthatóbbnak kell lennünk, és ezért támogattam a jelentést. Remélem, hogy ez a környezetvédelmi megközelítés lesz uralkodó a jövőben. Köszönöm szépen, köszönet a kollégáknak az együttműködésért, felfüggesztem az ülést 15 óráig menem.